Η κυρία Πρόεδρος. Az elnök. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, biztos asszony, meg is kezdjük a mai ülést. Mindjárt az első pont következik a napirendünkből. McCarthy asszonyi jelentésről beszélünk, a közvetítésről szóló irányérv végrehajtásáról, a közvetítésre gyakorolt hatásról és a bíróságok hozzáállásáról. Tehát megkezdjük a vitát méghozzá az előadóval McCarthy asszony négy percben parancsoljon öné a szó. Uh, Köszönöm. Uh, azt hittem, hogy 6 percen van, de majd besűrítem, négy vagy gyorsabban beszélek. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak,